E, koleżanki i koledzy, wznawiam posiedzenie. Kedves kollégák, megnyitom az ülést. Az előző üti, ülés jegyzőkönyvét mindenki megkaptam. Van ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése, észrevétele? Úgy látom, hogy nincsen ilyen módon, tehát a jegyzőkönyvet elfogadtuk. A következő napi rendi pont nyilatkozat a bizottság elnökének nyilatkozata gazdaságirányítás az EU-ban és az euróvezetben, valamint a nemzeti költségvetések felügyelete. Máma már másodszor üdvözölhetem körünkben az Európai Bizottság elnökét, Barózó urat, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim, igen tisztelt képviselők! A gazdasági irányítás uniónk jövőjének egyik fontos kérdését jelenti. Amikor Dölór elnök már 1993 ban az elmélyített gazdasági együttműködésről beszélt, sokat ezt elutasították. Amikor azután a bizottság ezt a kérdést ismét megfogalmazta, a tíz éves gazdasági és szociális együttműködés területén 2008-as jelentésében alig figyeltek ránk. Azonban a jelenlegi mandátum irány mutatásába bevettem ezt a kérdést, és tárgyaltunk erről egy évvel ezelőtt. Oli Rén biztos az önök körében való meghallgatása során beszélt a kérdésről, hiszen akkor a bizottság már jelezte a Béli igényeit, hogy javaslatokat kell megfogalmazni annak érdekében, hogy a gazdaság irányítást hatékonyabbá tegyük. Sajnos a krízis igazat adott nekünk. Ezen vita sürgőssége éppen ezért nyilvánvaló. Örülök annak, hogy most fennállnak annak a lehetőségei, hogy egy igazi európai gazdaság irányítást el készítsünk. Május 12-én készített elő bizottsága javaslatát, ezt az Európai Parlament megtárgyalta, különösen az Európai tanácselnök által vezetett taxiócsoport vagy task force is fontos munkát végzett. A bizottság örül annak a konszenzusnak, amely idáig létrejött, és amely az Európai Tanácson is testet ölt. Annak, öltött annak érdekében, hogy ezt a dinamikát megtartjuk a bizottság múlt szerván, egy szerdán egy sor javaslatot fogadott el, amelyet jogalkotói kezdeményezésként fogalmaztunk meg, és ez lehetővé teszi, hogy 2011-ben ebből már valós szabályok váljanak. Ezen szabályokat, ezen javaslatokat alkalmazni kell, megfelelő jogi kereket, keretet kell figyelembe venni. Az új lehetőségek, melyeket a Lisszaboni szerződés számunkra kínál, kihasználandóak. Nem eh, várakozhatunk tovább, a polgárok, eh, a cégek eh, követelik, hogy megragadjuk a kezdeményezést. Hatalmas felelősség ró, rót ránk ez a feladat. Nagyon komoly feladatok előtt állunk tehát. A gazdasági kormányzás megerősítése az Európai Unió krízisre adott válaszának csupán egyik része. De vannak további dimenziói is a válasznak, a pénzpiacok felügyelete, illetve egy új pénzügyi architektúra kidolgozása. Mint ma délelőtt mondtam, az elkövetkező napokban fennáll annak a lehetősége, hogy megállapodásra jussanak a felek, és mindenkit kérek és felszólítok, hogy az együttműködés légkörében dolgozzanak, és így a G20-as kötelezettségeinknek is meg tudunk felelni a pénzügyi stabilitást biztosítandó intézkedések először a görögországi program, majd az Eurózónára vonatkozó program, ezután pedig a növekedés szolgáló és a munkahelyek teremtését szolgáló program mind megjelent az Európa 2020-as stratégiában. Holisztikus a megközelítésünk, stabilizálunk, dinamizálunk és modernizálunk, és így állampolgáraink számára jobb jövőt kínálunk. De először most a kormányzásra szeretnék koncentrálni. Az elkövetkező hónapokban, hónapok kihívása abban rejlett, hogy a gazdasági kormányzás meg tud-e felelni a gazdaság és fiskális stabilitást veszélyeztető kihívásoknak. Két A rendelkezésünkre állnak a szabályok, fennállnak az intézmények, és komoly kockázattal néztünk szemben, de ellen álltunk a kockázatnak. Most pedig a meghatározott hiányosságokat töltjük meg szabályokkal, azért, hogy megelőzhetőek legyenek az ilyesfajta szabályozások. A bizottság május 12-i közleménye után komoly vita indult el, június 30 en foglaltuk ezt össze, végezetül pedig a bizottság szeptemberben készíti elő jogalkotói tervezetét. Mielőtt elmondanám ezeket részleteiben, Azelőtt azt szeretném mondani, hogy az Európai Tanács munkájából minél többet szeretnénk hasznot húzni, de nem csak az Európai Tanács, hanem az Európai Parlament, illetve a Task Force munkáját is felhasználjuk. Nagy lendületet vett a munka, és ezért remélem, hogy gyorsan sikerül elfogadni majd ezeket a szabályozásokat. Az a lényeg, hogy átfogóbb szabályokat sikerüljön elfogadni, és hatékonyabbakat a jelenlőgi szabály, ter, a jelenlegi szerződés sok lehetőséget kínál erre, és biztos vagyok benne, hogy megfelelő válaszokat kell találni. Jobb felügyeleti rezsimre, rendszerre van szükség, amely szigorúbb, átfogóbb és a költségvetési, makrogazdasági és strukturális politikákra is kitér. Ez egy olyan rezsim, amely figyelembe veszi a valóságot, azt, hogy minden tagállamban más a valóság, de egy olyan eljárás, egy olyan rezsim is, amely tisztában van azzal, hogy a különböző elemek összefüggenek egymással. Mit jelent ez hát? Először is több koordinációra van szükség, így sikerül majd az gazdasági diszparanciákat, különbségeket áthidalni, hogyha a tagállamok a stabilitási programjaikat és nemzeti reformprogramjaikat szimultán módon fogadják el, akkor valóban közös erőfeszítésről beszélhetünk. Így a tagállamok számára segítséget nyújtunk, amikor nemzeti alkotmányos szabályaik alapján elfogadják a saját költségvetésüket. Másodszorban a jobb végrehajtás szempontja is fontos. Ez pedig azt jelenti, hogy az ösztönzők és a szankciók eszköztárát áttekintjük. A stabilitás és növekedési paktumon belül, de nem csak a deficit, hanem az adósság kritériumokat is figyelembe veszük. Természetesen a leghatékonyabb szankciók azok, amelyeket nem kell felhasználni, hiszen eh, arra ösztönzik a feleket, hogy feleljenek meg nekik. Ám a szabályoknak elég erőseknek is kell lenniük ahhoz, hogy végrehajthatók legyenek. Világosan kell fogalmazni. Az ösztönzők és a szankciók szigorú rendszere nélkül nem tudjuk a gazdasági kormányzást hatékonyan átalakítani. Közösen kell meghatározni ezeket a szabályokat, és ennek következményekkel kell járnia. Azaz tehát szankciókat is ki kell dolgozni, amely minden tagállamra vonatkoznak egyelő alapon, a parlamentnek itt fontos szerep jut, hogy lehetővé tegye, hogy ez a szabályozás jöjjön létre. Ami pedig a pénzügyi szankciókat illeti, szélet az EU költségvetéséből való ö, támogatások csökkentésére is jelentene ez. Azaz tehát, hogyha a tagállam folyamatosan nem veszi figyelembe a fiskális szabályokat, fennáll az a veszély, hogy nem kapja meg az EU költségvetéséből a támogatásokat. Ez kvázi automatikusan működne, korrektíve fele volna ez a stabilitási és növekedési paktumnak. Nem szabad, hogy túl sokat várakozunk, mielőtt a szankciók elindulnak, és az intézkedéseket azelőtt kell foganatosítani, mielőtt a helyzet, elveszti, a helyzet fölött elveszítjük az ellenőrzést. Ehhez persze politikai akaratra és fegyelemre van szükség. Jelenleg a jelenlegi szabályokban hiányoznak azok a mechanizmusok, amelyek az úgynevezett jó időkben alkalmazhatóak. A javaslatunkban erre a hiányosságra is kitérünk. Harmadsorban az áttekintésünknek figyelembe kell venni az összes kulcselemet, nem csak a fiskális politikát. Egy ilyen szűk perspektíva ugyanis nem tud működni. A makrogazdasági egyensúlyokat eh, fel kell térképeznünk. Az ilyen egyensúlytalanságok a kohéziót, és különösen az euró térséggel kohézióját aknázzák alá. Megfelelő scoreboardra, eredményjelző táblára is van szükség, amelynek alapján az intézkedéseket lehet meghatározni, és megfelelő végrehajtási mechanizmusokat kell kialakítani. sorban, szigorú fiskális szabályokon túl a strukturális reformokat is támogatni kell, az innovációt kell támogatni, ezért, hogy Európa ismét a növekedés pályájára lépjen, és új munkahelyek jöjjenek létre. Az Európa 2020-as stratégia erről szól. Két héttel ezelőtt az Európai Tanács ezt támogatásáról biztosított, és most mindent meg kell tenni azért, hogy a nemzeti és az európai politikák teljesen megfeleljenek ennek, és létrejöjjön az a öngerjesztő folyamat, amikor az Európa egyik területén a növekedés, a másik területen is növekedéshez vezet. Ötöt sorban pedig felszólítjuk a minden szereplőtől megfelelő reformokat foganatosítsanak ezen a területen. A reformok jelentőségét nem lehet aláértékelni. A reformok az euróval szemben támasztott kihívásokra adott válasznak tekinthetőek, és komoly kihatással lesznek a globális pénzpiacokra. Eljött annak az ideje, hogy a gazdasági és monetáris unió megkapja azokat az eszközöket, hogy teljes egészében működhessen és megőrizhesse hitelességét. Mi van veszélyben? ami, illetve ami, ami uh, amiről itt szó van, az az Európa jövője és az európai projekt jövője. Hogy me elérjük céljainkat, világossá kell tennünk mindazt, ami megváltozott, és hogy a gazdasági kormányzásra való javaslatok nem csak papírjavaslatok, hanem igazi áttörést jelentenek. A stabilitás és növekedési paktum, a gazdasági kormányzás és a strukturális politikák egységesítésre kell, hogy kerüljenek, és így közös eszközeinket és céljainkat jobban elérhetjük, a költségvetés áttekintését, a fiskális fegyelmet is megteremthetjük. Ez az Európa 2020-as stratégia, ez nem csak különböző stratégiák összetevője, hanem ez egy igazi gazdasági stratégia Európa számára de ezt csak akkor érhetjük el, hogyha e, a kormányzás, gazdasági kormányzás rendszere létrejön. Az öltönz, ösztönzők és szankciók rendszere természetesen figyelembe kell, hogy vegye az egyes tagállamok helyzetét, azon tagállamok, akik bevezették az eurót, egy közös vagyonnal, egy közös tőkével rendelkeznek, ez az euró, ezért megengedhetetlen, hogy egyes tagok helytelen viselkedése másokat is veszélyeztessen. Éppen ezért tehát az unió gazdasági konzisztencia irányába tett lépésnek tekinthető ez a csomag, úgy, hogy megőrizzük azon államok specificitását, akik az eurózóna tagjai, és figyelembe vegyük azon érdekeket is, akik még nem tagjai a zónának. A bizottság határozott üzenetet fogalmazott meg arról, hogy európai, az Európai Unió egyenjogú versenytársa, és nagyon fontos, hogy a négy intézmény együttműködjön azért, hogy ezen javaslatokat véglegesítsük és elmélyítsük a bizalmat közös jövőnkben. Nagyon fontos, hogy a világon lévő partnereink megértsék, hogy készek vagyunk arra, hogy mindent megtegyünk, hogy közös fizetőeszközünk az euró biztonságát megőrizzük. A bizottság elkötelezett, hogy végrehajtsa ezt a feladatot, és meggyőződő, meggyőződött arról, hogy ezek a javaslatok jelentik a helyes utat Európa számára. E, köszönöm szépen, és azt is e, köszönöm, hogy ma elindította a vitát. Köszönjük a nyilatkozatát, elnök úr. Most pedig meghallgatjuk a frakciók képviseletében szóló képviselőket. Először Wortman Kohl, asszonynak adom meg a szót a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. A javaslatai nagyon fontos lépést jelentenek az európai gazdasági irányítás megerősítése felé vezető úton. Az ön kezdeményezése nagyon jó időben jött, nem várja meg a tanácsi munkacsoport munkájának a végét. A önnel és a tanácssal szeretnénk együtt működni annak érdekében, hogy megvalósuljanak ezek a tervek. Fontos, hogy a közösségi megközelítés felé új lépéseket tegyünk. Nincs szükség új intézményekre, hanem arra van szükség, hogy az Európai Bizottság erősebb, független szerepet játszon. Az Európai Tanács a közös megközelítés, a demokratikus kontrollt, az Európai Parlament általi kontrollt kihangsúlyozta. Ezek fontos elemei azoknak a jogalkotási javaslatoknak, amelyeket öntől majd szeptember elején várunk. Sokat várunk az, ettől az európai szemesztertől, a nemzeti akcióprogramok koordinálásától. Fontos reformok és fájdalmas intézkedések szükségesek a tagállamokban, annak érdekében, hogy erősítsük a tagállamok versenyképességét. Így teremtetünk munkahelyeket, jólétet a polgárok számára. Sokat várunk azoktól az intézkedésektől is, amelyeknek a célja a stabilitás és növekedési paktum erősítése e, szankciókkal is. A túlkitben, az eszközszertárban ott van már sok intézkedés. Most a kérdés az, hogy konkrétan hogyan tudjuk ezeket az eszközöket majd alkalmazni. A holland futball csapat jelszavaz volt, hogy cselekvésre van szükség a szavak helyett, és a parlament ugyanezt akarja, amikor a gazdasági irányítás erősítéséről beszélünk. És nem szavakra, hanem tettekre van szükség akkor is, amikor az pénzügyi felügyeletek, Európa, pénzintézetek európai felügyeletéről beszélünk. A de la Rosière jelentése megszületett, de ezt most meg kell valósítani, jogszabályokra van szükség, létre kell hozni azokat az intézményeket, amelyek január 1-én elkezdhetnek működni. És a tanács valóban ezt most már meg kell, hogy tegye. A parlament holnap szavazni fog, de azért egy kicsit nyitva tartjuk az ajtót a tanács felé, hogy az ECOFIN-ban még ebben a hónapban megszülessen a megegyezés, és a csatlakozon a tanács és a parlament álláspontjához, ami az új felügyeleti intézetek hatásköreivel függ össze. Nem a saját érdekünk az, amit kérünk, amit akarunk, hanem ez a polgárok, az emberek érdeke. Meg kell nyugtatnunk a pénzügyi piacokat, hogy ismét bizalommal tekintsenek az emberek a jövőbe. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló az SSD frakció képviseletében Stephen Hughes kollégánk. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Barozó úr és eh, Rén eh, biztosnak azt mondom, hogy hiányzik eh, az egyensúly, hiszen magas foglalkoztatás nélkül nem lehet stabilitás. A szigorító intézkedések eredményeképpen nőni fog a munkanélküliség, erősödik a társadalmi kirekesztés. Tudom, ön, Barozó úr, nem gondolja azt, hogy a sok millió ember szociális kirekesztése egy olyan ár, amit érdemes megfizetni a pénzügyi stabilizációért, de hát végül is ezt az árat kell majd megfizetnünk múlt heti események kapcsán azt hiszem a lényeget nem látja. Az európai gazdaságpolitikában és a gazdaság irányításban ez a nagy változás azt kell, hogy eredményezze, hogy nő a pénzügyi felelősség, a gazdaság hatékonyabban működik, és tisztességesebb a szociális rendszer ezen a területen valódi gazdaságpolitikai koordinációra van szükség, ami differenciáltabb konszolidációs terveket tartalmaz, ahelyett, hogy a one size fits all, azaz mindenki csak takarékoskodjon, azonos recept alapján járjon el. Nem ezt kell hangoztatnunk, hanem egyszerre van szükség munkahelyteremtésre és a e, fiskális e, stabilitás megteremtésére. A kérdés az, hogy a megfelelő e, közfinansz finanszírozást az Európa 2020-as stratégiába hogyan tudjuk majd beilleszteni, és honnan teremtjük meg az növekedés gazdaság beindításának a gazdasági feltételeit. Várjuk azt, hogy a bizottság javaslatokat tesz, tegyen annak érdekében, hogy az adózási rendszereket hogyan lehet közelíteni, és nem sok tagállamban még mindig nagyon magas az, a magasak az adók. Itt inkább ösztönzőkre van szükség a negatív szankciók, a büntetések helyett, és egy ígéretes útra kell vezetnünk Európát. Remélem, hogy egy kiegyensúlyozottabb jelent, eh, javaslatot tesz le az asztalra vagy ősszel. Köszönöm szépen. Most pedig az ALDE frakció képviseletében Giefer Hofstadt a frakcióvezető. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság nevében bemutatta számunkra ezt a csomagot. Ha a véleményeit kérdezi, akkor azt mondanám, hogy mi hamarabb meg is kell valósítani ezt a tervet. Terjeszték ezt elő a tanácshoz, és utána pedig a parlament elé. Pontosan erre van szüksége jelenleg az Európai Uniónak. A bizottság joga, hogy kezdeményezést tegyen, utána pedig az a felelőssége, hogy javaslatot terjeszen be a különböző intézményekhez. Ezen, ezen csomaggal kapcsolatban azonban van még néhány kérdés. Az első és legfontosabb az, hogy az európai kormányzásért ki lesz a felelős a tagállamok, a tanács vagy a, az európai intézmények, tehát a bank, illetve az Európai Bizottság. Véleményünk szerint a közösségi szerveknek feladata ez, a tagállamok nem lehetnek felelősek azért, hogy saját magukat vizsgálják. Ez nyilvánvaló. A szankciókra igent mondunk, de nem a stabilitási paktumon belül. Ez ennek a szakpolitikának vagy csomagnak csak az egyik része. Meg kell vizsgálnunk a versenyképességet, illetve a strukturális reformokat is, hogy az európai gazdaságot hogyan lehet reformálni. Tehát szankciókra nagy szükség van, és jó lenne, hogyha a tagállamok kicsit konzisztensebben állnának hozzá ehhez a kérdéshez. A csomagon belül ugyan léteznek szankciók, de amikor a 2020-as stratégia vagy a versenyképesség szempontjából említjük a szankciókat, akkor kicsit eltérnek a vélemények. Harmadik mondanom, tisztelt bizottsági elnök úr, a gazdasági növekedés stratégiáját, stratégiáját is ki kell alakítanunk. Én magam voltam pénzügyminiszter, és tudom, hogy milyen kívánatos dolog a államháztartási hiány csökkentése. De ezzel párhuzamosan nagyon nagy szükség van a gazdasági növekedés fokozására, és egyetlen olyan intézmény van Európában, amely ezt képes előmozdítani, ez pedig az Európai Bizottság. Az Európai Bizottságnak van egyedül joga arra, hogy pán-európai infrastruktúrális projekteket terjeszen elő, erre van tehát szükség ilyen jellegű javaslatokra. Nem csupán a deficit csökkentése a cél, ez is természetesen kívánatos, a stabilitási paktum elő is írja, de nagyon fontos az, hogy a gazdasági növekedés növekedést stratégia kísérje, hogy nehogy ugyanabban, ugyanabban a hibába essünk, mint Japán, amely évekig stagnált. Véleményem szerint az ezzel kapcsolatos terveket, lépéseket mindenképpen publikussá kell tenni. Amerikában ez körülbelül egy éve már megtörtént, nekünk is követnünk kéne őket. A pénzügyi felülvizsgálattal kapcsolatban egészen világosan fog fogalmazni. Az Európai Parlament csak akkor tud erre, akkor tudja erre, fogadja ezt el, hogyha a tagállamok, illetve az Európai Bizottság is tartja magát a megállapodásokhoz. És ez a kiindulási alap. A tagállamok jelenleg úgy tűnik, hogy még nem értették meg a lényeget. Ezt meg kell velük értetni, el kell velük fogadni, különben nincs lehetőség egyetértésre. Köszönjük szépen, elnök úr! Nem szeretnék zavarogni egy izgalmas beszélgetésben, de némiképpen hosszabban beszélt, úgyhogy elnézését kérem. Sven Gigold, a zöldek nevében kap szót, tessék. Köszönöm szépen, hogy a közleményt bemutatta. Úgy hiszem, hogy kedves kollégák, óvatosnak kell lennünk, hiszen nagyon fontos, hogy ne régi mintákat kövessünk a, ré, a nehéz helyzetben. A régi minta az, hogy a politikai jobboldal mindig azt hangsúlyozza, hogy a költségvetési deficit a probléma, illetve a versenyképesség hiánya a probléma, a baloldal meg ugye a foglalkoztatást szajkózza. Így nem jutunk előre. Azt gondolom, hogyha megvizsgáljuk ezt a javaslatot, akkor látni kell, hogy fontos előrelépéseket tartalmaz ez például a költségvetési koordináció területén, Például úgy, hogy az egyensúlytalanságokról határozottan szóljanak. Nemrégében még nem lehetett komolyan beszélni az egyensúlytalanságokról. Mi több, nagy előrelépés, hogy szankciókat is előirányoz ez a csomag, ha a tagállamok nem teszik meg a feladatukat, de ugyanakkor a javaslat tartalmaz vakfoltokat. Nos, E vakfoltok elfogadhatatlanok, e terra inkogniták a szabályozás területén elfogadhatatlanok. Például az adókérdésekről kell beszélni, és bizony vannak adó paradicsomok, a nemzetgazdaság nagy része nem kerül megadóztatásra, illetve egyes része kivonja magát az adó, és ezen felül pedig adóversengés is van. Másodszorban nem elegendő a költségvetési politikát csak úgy koordinálni, hogy erről szó volt, nem biztosítani kell, hogy a költségvetési politika anticiklikus legyen, és ilyen módon a kríziseket kompenzálja. Erről se szól a szöveg. Ezen felül pedig úgy tűnik, hogy továbbra is tabu, hogy az egyen, arról beszéljünk, hogy az súlytalanságoknál vannak többlet, szuficit és deficit országok bizottsági elnök úr még mindig nem beszél a bizottság erről a területről elég világosan, ezen felül pedig a buborékokról sem kellőképpen világosan beszélt. Tehát kérem szépen, hogy egy krízis után talán akasszuk szögre az ideológiáinkat, és vizsgáljuk meg, hogy mit kell tenni, és ne ideológiánk szemellenzőivel próbáljunk választ adni. Az előrelépés már nem elegendő, a polgárok átfogó, holisztikus megoldásokra várnak, és ezt meg is érdemelték. Köszönöm szépen. Swinburne asszony, ké, parancsoljon, öné a szó. Thank you, Mr. Chairman. Economic Governance Supervisory Architecture. Köszönöm szépen. Nagyon fontos az, hogy a határon átnyúló válságot is tudjuk kezelni. Fontos, hogy erre legyen eszközünk. Ezeken a, ezen és más területeken mindenképpen olyan struktúrát kell felállítanunk, amely minden viharnak ellenállt. ellenáll. Egységes szabályrendszerre van szükség, a tagállamok magatartását meg kell próbálni valahogyan befolyásolni. Konszenzust kell elérnünk. Nagyon fontos az is, hogy az összes tagállam el tudja fogadni a közös szabályrendszert, és ezeket betartassuk. A politikus intézményeket kell fölépíteni, és nagyon fontos az, hogy az itt dolgozó munkatársak eh, az eredményük alapján, előre menetelők alapján kerüljenek ide. A felügyeleti hatóságokat, különösen a kockázati, rendszerkockázati eh, hivatalt eh, úgy kell felállítani, hogy abban minden állam, tagállam megegyese. Nagyon bátor lépésekre van szükség a válság megfékezése érdekében, és tudjuk, hogy lehetőség van a problémákat megoldani. Átláthatóságra van szükség a piacon, illetve a pénzügyi szolgáltatásoknál. Az Egyesült Államok és nagyon komoly válságot éltek meg, és pontosan ezért nagyszerű szabályrendszert, felügyeleti rendszert indítottak el, nekik kell, nekik, őket kell követni. Azt gondolom, hogy a három Lámfalusi Bizottság, illetve a rendszerkockázati hivatal mindenképpen mi hamarabb felállításra kell, hogy kerüljön. Ezek nagyon jót tesznek majd az európai gazdaságnak, illetve a belső piacnak és a, és a szolgáltatások piacának is rendkívül jót tesznek. Az új felállítandó hatóságokat úgy kell felállítani, hogy ezekhez párosuljon egyfajta felügyeleti rendszer is tehát a lehető legjobb felügyeletre van szükség, ez biztosítja a legjobb eredményt. Ez mindenképpen jót tesz Európának. Úgy vélem, hogy előbb-utóbb globális pénzügyi rendszerhez fogunk elérkezni, amely mindenképpen biztonságosabb. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Miután a bizottság a múlt héten előállt a mentőcsomaggal és a 2020-as stratégiával, egyrészt a bankok megmentését célozva, másrészt viszont ez azt is jelenti, hogy csökkenni fognak a szociális jutatások, a nyugdíjak. Most új javaslatok állnak itt előttünk a stabilitás és növekedési paktum reformját megcélozva. A bizottság ilyen javaslatai véleményünk szerint rossz irányba mutatnak. A bizottság azt akarja, ahogyan ez korábban Van Rompuy által vezetett munkacsoport is leszögezte, nem akarja tartalmilag megváltoztatni a csomagot, csak erősíteni a szankciókat, és ki akarja kényszeríteni a szabályok betartását. Mi viszont még több ellenőrzést és több büntetést kívánnak többen, ez viszont a múltban sem működött, és korábban továbbra sem fog működni. Itt mi a baloldal annak örülünk, hogy legalábbis a deficites országokra vonatkozó legszigorúbb, legdurvább eh, javaslatokat eh, most már eh, nem terjesztették elő ismét. Az embereknek természetesen kell fizetni a mentőcsomagokat. Most eljött az ideje annak, hogy a tanács is tegyen valamit. Nem lehet az éves alatt felhalmozódott deficiteket gyorsan visszavinni a 3 os Maastrichti szintre. Ez azt eredményezni ugyanis, hogy tovább csökkenne a növekedés, nagy hát, beszélt jelentene a növekedési esélyeknek. A pénzügyi egyensúly hiányát persze meg kell szüntetni, és oda kell figyelni a spekulánsokra. A gazdaságilag erős országok abba kell hagyják azt az agresszív export stratégiájukat, ami nagyon káros a nem ilyen erős exportországok számára. Többet kell tenni a saját belső keresletük erősítése érdekében. A munkanélküli rátát is fel kell venni a kritériumok közé, és nem a paktum erősítése a lényeg, hanem hogy alapvető reform. Köszönöm szépen. Gottfried Blum úr következik az EFD frakció képviseletében. Elnök úr, biztos úr, kedves barátaim, három barátom, hogyha spanyolul mondhatnám. Nos, elnök úr, azt hiszem, hogy ha jó lenne, ha figyelne, mert nagy bölcs szavaimra hallgatna, mert azt hiszem, hogy van néhány bölcsesség, amit szeretnék megosztani önnel. Nos, sokszor szinte sajnálom önt, de hát ön túl sok mindent magára vesz abból, amit mi mondunk. Ez a közös valuta kísérlete már eleve kudarcra volt eh, kárhoztatva. Még emlékszem én, amikor hosszú évekkel ezelőtt egy egyetemi előadásban elmondtam, tíz évvel ezelőtt, hogy kudarc lesz a közös valuta. Most úgy tűnik, hogy igazam lett. És még az ön ö, saját ö, szavait is visszaforgathatnám, mert mi történt? Ön ö, tulajdonképpen az összes diszfunkcióját a gazdaságnak most behozza az eurozónába a görög ügyjel egyetértve, és ez alá fogja tovább az eurozóna működését. Itt túl későn kapcsoltunk. És most, amikor Görögország, azt mondani, hogy Görögország összeomlása okozott mindent, ez tisztességtelen. Én még emlékszem, amikor vásároltuk a görög államkötvényeket, mert 10%-os kamatokat fizettek rá, kamat felárat, és a bankjaink, a kereskedelmi bankok borzasztó nagy problémákba keveredtek azért, mert tovább átcsomagolva, tovább értékesítették ezeket a bóvli kötvényeket. Most mi történik? Ugyanez. Most a másodlagos piacon vásárolják fel e, ezeket a bovli kötvényeket, átcsomagolják, és azután három ás kötvényként, e, papírként adják tovább, értékesítik tovább ezeket. Hogyha ezt nem szüntetjük meg, akkor a kereskedelmi bankok támogatását is el fogjuk veszteni, és e, a központi bankok pedig nem a megoldás része, hanem maguk a problémák. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kollega. Mari Löpen kapja meg a szót. Az eurózóna Európája történetének legnagyobb krízisét éli meg, hatalmas a munkanélküliség, csökken a versenyképesség. Ez a hatalmas bukás mindenki számára nyilvánvaló vált a görög krízis során, de Spanyolország, Portugália, Olaszország és Franciaország is követi a sort, és persze a lakosság is elszegényedik. Konvergenciát igény ígértek, és most pedig láthatjuk, hogy milyen katasztrofális következménnyel járt ez. Önök a felelősek. Az egységes eljárás ígérete oda vezetett, hogy az országok nem tudnak tovább növekedni. Hogyan lehet ezt megmagyarázni? Spanyolországban a szuficitból deficitbe csúsztak, és az LKB különböző intézkedései az ingatlan spekulánsok malmára hajtották a vizet, és így félkész házak csúfítják az országokat. De az másodlagos ingatlanpiaci válság is begyűrözött. Rosszul ítélték meg a helyzetet, nem figyeltek a nemzeti költségvetésekre, takarékossági politikát eh, kényszerítettek az országokra, tévedtek és szégyeljék magukat. Köszönöm szépen, elnök úr. Öné a szó, hogy eh, tiszta, eh, világosat tegye a vitat. Köszönöm szépen. Megköszönöm Corinne Wortman Kollasszony támogatását. A stabilitási és növekedési paktum az egész Európai Unió, illetve a parlament, illetve a bizottság szavahihetőségét is próbáljuk, illetve hitelét próbáljuk nevelni mindezzel, a, mindezzel az intézkedés csomaggal. Múlt héten a tanácsban járt Buzek úr, és akkor is elmondottam, hogy a parlamentet folyamatosan tájékoztatni kell a vita alakulásáról Európa gazdasági kormányzásával kapcsolatban. Hughes úr, Biszki úr felszólalására reagálnék. Úgy vélem, hogy a mi javaslatunk foglalkozik azon problémákkal, amiket ön felvetettek. A stabilitás és növekedési paktum nem minden. A stabilitási és növekedési paktum mérése, intézkedéseit a különböző makrogazdasági ö, egyensúlyi intézkedésekkel kapcsoljuk össze. Tehát amit mi ajánlunk, az nem más, mint egy holisztikus megközelítés. Nem csupán a makrogazdasági szempontokat, hanem a növekedést, az innovációt, a reformot is figyelembe vesszük. Pontosan ezt próbáljuk elérni a 2020-as stratégiával. Ferhofstadt úr, helyesen utalt arra, hogy rendkívül fontos a belső piac, erre, ezzel mi is foglalkozunk. Pontosan ezért kértük fel Mário Monti urat, hogy jelentését elkészítse. A bizottság ősszel áll elő új javaslataival, hogy valamit próbáljunk tenni a belső piac értékében. Tehát mi nem kizárólag a makrogazdasági felügyelettel foglalkozunk, illetve kockázattal, mindenre odafigyelünk, Szeretném ezt aláhúzni. Nem csupán a makrogazdasági felülvizsgálatról vagy felügyeletről van szó, hanem növekedésről, reform agendáról. Először fordul az elő, hogy ennyire átfogó lenne a bizottság megközelítése. Talán emlékeznék arra, emlékeznek arra, hogy néhány hónapja, amikor a 2020-as stratégiáját bemutattam, voltak olyan európai gondolkodók, akik úgy vélték, hogy ezt nem lehet a stabilitási paktumhoz az ö, azzal összekapcsolni. Hiszen a stabilitási paktum gyakorlatilag megszorításokat tartalmaz, és nem alkalmas arra, hogy a versenyképesség növelkedésére, növelésére használjuk. Nem erről van szó. A 2020-as stratégiában szeretnénk belefoglalni az oktatás fejlesztését, a munkahelyek teremtését, illetve a szegénység elleni harcot. Tehát alapvetően holisztikus a megközelítésünk, a gazdaságpolitika összes aspektusát megjelenítjük ebben a, ebben a stratégiában. Ott van a versenyképesség, a szociális befogadás, illetve az oktatás problémái is szerepelnek itt. Ferhofstadt úr, valóban a bizottság feladata, hogy javaslat találjon elő, és pontosan ezt is tesszük. Nagyon fontos reformfolyamatot élünk most meg. Nagyon fontos az is, hogy Olli Rén úr mennyiben járul hozzá a Task Force munkájához. Konszenzusra van szükség valóban, hiszen lényegre törő változásokról van szó, és a bizottság, amint felkészült erre, javaslat talál majd elő, és természetesen tájékoztatjuk a parlamentet is erről. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy a holisztikus megközelítésben a makrogazdasági felülvizsgálati, felügyeleti szerepeje. Nem csak szankciókról szól ez, de nagyon fontos az is, hogy a makrogazdasági egyensúly hiányát megpróbáljuk valahogyan kiigazítani. Tisztelt képviselők említették a felügyelet problémáját. Célunk az, hogy 2011 elején az új hatóság fölálljon. Az egész reform alapja ez az új intézményrendszer. A belga elnökség új lendületet adhat ennek az új struktúrának. Nagyon örülök annak, hogy a parlament ilyen érdeklődően foglalkozik ezzel, és hogy ennyire támogatja a tervünket és javaslatunkat. Ugyanakkor arra szeretném kérni őket, önöket, hogy az elkövetkezendő napokban próbálják, próbáljanak meg konszenzust kielégíteni. A bizottság nagyban hozzájárult a kompromisszum megszületéséhez. Nagyon örülünk annak, hogy előre lépés történik, és mindkét társ jogalkotót arra kérjük, hogy a, ezt a kezdeti lendületet tartsák fenn. Swinburne említette, Swinburne asszony említette, hogy az amerikaiak a politikai döntést már meghozták felügyelettel kapcsolatban, de lépéseket még nem tettek, még nincs erről jogszabályuk. Obama úr a G20-as csúcs találkozón említette, hogy erre majd sor kerül, ugyanakkor ha minden jól megy, akkor mi sokkal hamarabb lezárjuk a jogszabályalkotási folyamatot, mint az amerikai partnerénk. Tehát ezen a területen is, a pénzügy, pénzügyi felügyeleti, kérdésekben is megelőzhetjük Amerikát, és megmutathatjuk Európa vezető szerepét. A stressz test problémáját is említették. Nagyon fontosnak tartom az átláthatóságot, illetve a bankok stressz hatásnak való kitételéről szóló eredményeket. E, ugyanakkor ezek a kérdések nemzeti kompetenciába, tagállami hatáskörbe tartoznak. Nagyon fontos lenne az, hogy gyanú esetén, vagy létező más problémák esetén ez a, ez a teszt, vagy vizsgálati lehetőség biztosítékot nyújtson. Átláthatóan kell megoldani ezt a terheléses tesztet, és, a szükség, és szükség esetén ezt aktiválni kell. Ismétlem, hogy mindez tagállami hatáskörbe tartozik. Hogyha a tagállamoknak be kell avatkozni ebbe a kérdésbe állami szinten, akkor ezt a bizottság kivizsgálja. A banki terheléses vizsgálatokról szóló döntést a G20 csúcs találkozó egyébként nagyon pozitívan fogadta, és ez mindenképpen növeli a rendszerükbe vetett bizalmat. Tisztelt képviselők, láthatják, hogy egyszerre több fronton is harcolunk. A mai napon a gazdasági kormányzással kapcsolatos, vagy irányítással kapcsolatos legújabb javaslataimat mutattam be. Meg mindent megteszünk azért, hogy a gazdasági politikánkat újabb lendülettel lássuk el gazdasági koordinálás, koordináció nélkül azonban nincs értelme a gazdaságpolitikának, és az összes európai polgár érdeke az euró stabilitása. Nem csak az eurozóna lakosainak érdeke ez, hanem mindenkié. Mindazoké, akik nyílt gazdaságot, nyílt társadalmat szeretnének, és nyílt piacot. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, elnök, elnök úr, az elmondottakat, és ezzel lezárom ezt a vitát. Kedves kollégák, a következő napi rendi pontunk